Uh, kedves kollégák, kedves barátaim! Mindenki megkapta a napi rendet a mai ülésre. Kérném, hogy vessenek rá egy pillantást, és utána fogadjuk ezt el, amennyiben lehetséges. Először is elnézést kell kérnem mindenkitől a késlekedés miatt. A koordinátorok ülésén számos felvetni valónk volt, ez okozta a késést. Remélem, hogy 12.30-ig itt a szakbizottsági ülésen minden kérdést meg tudunk majd oldani. Az ülés elején egy igen szomorú hírt kell közölnöm mindannyiukkal. Igen nagy fájdalommal közlöm mindenkivel, hogy kollégánk, az ITRE alelnöke Miloslav Ransdorf január 22-én elhunyt. ...2004 óta, amióta az Európai Parlament tagja volt, mindannyiunkkal igen aktívan együttműködött, úgy gondolom, hogy mindannyian jól ismertük őt. 12 évet dolgozott itt az Európai Parlamentben, és az Európai Parlamentben eltöltött évei tulajdonképpen hosszú politikai pályafutását koronázták meg. A, ezt megelőzően 96 és 2004 között két mandátumot töltött el a cseh képviselőházban, ezelőtt pedig a csehszlovák parlament tagja volt. 1990 és 1992 között két évig, ez rendkívül fontos két év volt a Csehszlovák Föderális Parlament számára. Miloslav olyan politikus volt, aki mindig elkötelezetten dolgozott, és úgy fogunk rá emlékezni, mint nagyon kellemes emberre és jó kollégára, aki mindent megtett annak érdekében, hogy az érdekeit és a gondolatait megvédje. Úgy gondolom, hogy mindannyian így emlékszünk már rá. A betegsége már régóta megtámadta őt, ezt mi is tudtuk, mindannyian éreztük az elmúlt években. Az Energiafórum alelnökeként is dolgozott, sőt, igen, aktívan dolgozott az Energiafórumban, mindig ott volt a Strasburgi üléseken, az energiafórumos üléseken, mind Strasbourgban, mind pedig Brüsszelben, a jelenlegi mandátum alatt, illetve az előző mandátum alatt. A jelenlegi mandátumáról úgy fogalmaznék, hogy rendkívül aktívan dolgozott. Felesége és leánya gyászolja őt, akik irányába szeretném elmondani az egész ITRE szakbizottság nevében, hogy részvétünket fejezzük ki. Rensdorf úrnak, kollégánknak, Miloslávnak egy részvétnyilvánító könyvet szeretnénk majd elkészíteni. Ez itt van egyébként a plenáris terem előtt, ezt alá lehet írni annak, aki kívánja, illetve a jövő héten Strasbourgban szintén a plenáris terem előtt alá lehet majd írni ezt a részvétnyilvánító könyvet. Kedves barátaim, azt javasolnám, hogy egy perces néma csenddel emlékezzünk meg barátunkról és kollégánkról. Thank you very much. Köszönöm szépen. Um, uh, yeah, uh, dear friends, um... Kedves barátaim, Az elnökök értekezletén, természetesen én is részt veszek, tehát a szakbizottsági elnökök értekezletén, ez azt jelenti, hogy el kell majd mennem, de természetesen három órakor visszajövök a szakbizottsági ülésre. Ugye három órakor kezdődik, igen, jó, tehát a délutáni szekcióban már itt leszek, és most pedig átadnám a szót az alelnöknek, Hemkám kollégának, hogy ő elnökölje a délőtti ülés hátralévő részét. Okay, let's uh, continue. Uh, I would like to Folytassuk az ülést. Szeretném elmondani, hogy a mai napon lehetőségünk nyílik arra, hogy az energiahatékonysági irányelvről vitázzunk, úgyhogy nem is húznám az időt. Rögtön azt javasolnám, hogy a néppárti Markus Piper kezdje is meg az ezzel kapcsolatos beszámolóját. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy mindenki jól hall engem. Van egy új eszközünk ma itt az Európai Parlamentben, nevezetesen ez a végrehajtási jelentés. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy értékeljük az európai jogalkotást, hogy értékeljük a különböző véleményeket, és a energiahatékonysági irányelv felülvizsgálatáról is szó van, ez tartalmazza a végrehajtási jelentés. A következőket szeretném elmondani. E, ebben a jogalkotási ciklusban javult a helyzet. Elindultak az elemzések az energia hatékonyság szempontjából. Már nagyon jó munka szinten vagyunk. Szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek is. Nagyon jól dolgoztunk együtt. Mindenkinek, aki érdeklődés mutatott a jelentés iránt, köszönetet mondok. Azt láttam, hogy a téma iránt egy nagyon nagy érdeklődés van. Na most az előzetes észrevételeim a következők. Európai Uniós szinten figyelembe véve a környezetvédelmi célkitűzéseket is. A 90-es évek eleje óta úttörő szerepet játszunk. 22%-kal csökkentettük a CO2-t, a kibocsátásokat, és 46%-kal tudtunk, tudtuk növelni a termelést. Viszont van egy kérdés, amely felmerül környezetvédelmi szempontból többé-kevésbé, tehát jó irányba haladunk. De mi az ára a versenyképességnek, és milyen administratív erőfeszítésekre van szükség? Azt hiszem, hogyha a jó irányt akarjuk továbbra is, a jó irányba szeretnénk haladni, akkor nagyon sok dolgot kell módosítanunk. Sok esetben bizonyos rendelkezések nagyon is ellentmondásosak. A bizottság felé nagyon konkrét kérdéseket szeretnénk feltenni, hogyha egy globális e, energia piacot szeretnénk, akkor a kibocsátásokkal kapcsolatosan és a a jogokkal kapcsolatosan mi lesz a továbbiakban a helyzet? hogyha egy energetikai gazdaságot akarunk, akkor mi lesz egyes tagállamokban a megújuló energiákkal? A megújuló energiákat korlátozni fogják? Mert vannak olyan országok, amelyek nagyon sok megújuló energiát fejlesztenek. De globális szinten mi lesz a helyzet? Aztán az energetikai címkézést illetően az energia hatékony létesítményeket illetően. Mi lesz a helyzet globális szinten? Ez a globális helyzet mit is jelent? Három-négyszeresre meg kell majd az erőfeszítéseket szorozni? Tehát legyenek koherensek a módszereink és a célkitűzéseink. A legtöbb tagállamnak nagyon mm, sok nehézsége van a végrehajtással kapcsolatosan. Az irányelv végrehajtása öt tagállam számára nagyon sok nehézséget jelentett. Na most miért is? Ami a az energetikai gazdaság, gazdaságot illeti. Elértük a céljainkat, amelyeket mindidáig kitűztünk más jogalkotási dokumentumokra is szükség lenne még? Figyelembe vesszük a fogyasztók érdekeit? Azt is látjuk, hogy milyen jelentős beruházásokra került sor. Hölgyeim és uraim, a most mik is a fő problémák az energiahatékonyság eh, témájában? 2000 jelentést dolgoztak ki a tagállamokban a különböző vállalatok szintjén. Ez egy hatalmas, bürokratikus rendszer. Aztán ott vannak a körkörös rendelkezések. 2002 óta, ami a nyersanyagokat illeti, ha figyelembe vesszük a szociális munkaegységeket. 30%-os volt a nyersanyagok csökkentése termelési munkaegységenként. Ez egy jó dolog. Ennek kihatása van a környezetre is. Nagyon sok a jó gondolat, a jó ötlet, de fontos, hogy ne vigyük túlzásba a bürokrációt látjuk azt, hogy a, ami a számlázási területen, az auditálás területen, a 12 és a 13-as cikket érintően megvalósult, ez mind nagyon jó, de tovább kell mennünk. Az irányelv még nem igazán működik teljes mértékben nem lehetne a bürokráciát és a bürokratikus erőfeszítéseket csökkenteni? Azt hiszem, hogy a jó gondolatokat, ötleteket, a tapasztalatokat mindenképpen figyelembe kell venni. Mi lesz a kvótákkal? A, mi lesz az energetikai címkézéssel, a termékek címkézésével? Lehet, hogy egy logóra lenne szükségünk, egy egységes logóra, amelyet több terméken fel lehetne használni mm, címkézést gyanánt. Ugye látjuk azt, hogy milyen nagy tervek vannak a kvótákat illetően, de én úgy gondolom, hogy inkább az egyszerűsítésről kellene elgondolkodnunk. A fogyasztók képviselői is nagyon fontos szerepet játszanak, és várom az együttműködést önökkel és a bizottsággal. Köszönöm. Most pedig meg szeretném kérni Hodson urat a bizottság részéről, hogy válaszoljon 10 percben. Uh, Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Nagyon jókor foglalkozik a parlament ezzel a témával, üdvözöljük ezt a tényt, hogy a jogszabályokat értékeli a parlament, azt, hogy a jelentésük, ha jól értettem, május 24-én kerül a szavazás stádiumába, mert nagyon fontosnak találjuk ezt a jogszabályt, és remélhetőleg szeptemberre készül a mi javaslatunk is. Ahogy önök is tudják, az energiahatékonyság irányelv az általános keret a munkánkhoz, az általános hatékonyság vonatkozásában. Azért fogadtuk el, mert abban az időben arra számítottunk, hogy a 20%-ból 10%-os célt már el fogunk érni, és végül is ez volt az a jogszabály, amely leginkább ezt a hézagot ki tudta tölteni. Mi is most értékeljük az irányelvet, úgyhogy még végleges dolgokat nem mondhatok a bizottsági értékelésről, csak annyit, hogy folyik a munka. Azt viszont el tudom mondani, hogy az ősszel már készítettünk egy jelentést, amely azt mutatja, hogy a haték, az energiahatékonyság terén jelentős lépéseket tettünk már. A tagállamok most már 18-ról 19%-ra emelték hatékonyságukat, úgyhogy ez volna válaszom nagyon sok kérdésre, tehát nem abból indultunk ki, hogy nincs jogszabály, eh, hanem abból, hogy már van végrehajtás a tagállamokban. Tehát beindult eh, a folyamat a 18-ról 19%-ra való áttérésnél, és most már a 20% a cél, eh, hogyha az egész teljes jogszabály keret végrehajtásra kerül a tagállamokban. Nem azért nehéz ez a tagállamok számára, mert nehézkes, európai ö, ö, dolgok rájuk erőltetés, legalábbis mi úgy érezzük, és ezt nem akarják, de akarják, azért találják nehéznek, mert az energiahatékonyság nehéz téma gyakorlatilag lépésről lépésre kell haladnunk, és el kell kezdenünk az épületekkel. Hál' Istennek vannak épületek. Itt nem arról van szó, hogy egy félre akarunk ráerőltetni egyfajta kötelezettséget, és pont. Nem, a tagállamok keményen dolgoznak ezen a téren, és a nemzeti programok is nagyon jó minőségű elképzeléseket tükröznek. Most azt vizsgáljuk, hogy az átvétel milyen stádiumba került, és azt tapasztaljuk, hogy a tagállamok nagyon ritkán vesznek át mindent időben. De lépésről lépésre. A szükséges bizottsági tanács segítségével, vagy ha kell, a jogsértési szab- eljárás alkalmazásával azért csak eljutunk oda, hogy minden végrehajtásra kerül. 2013. április 30-ára 12-en időben jeleztek, a többiek azt mondták, hogy a hetes cikk értelmében év végére teszik ezt meg. 19-en időben megtették, az összes többi késéssel. És folytathatnám még a sort, de örömmel mondhatom, hogy lépésről lépésre végrehajtásra kerül az irányelv, és mi azt figyeljük, hogy ez jól is történjen. Ami az átvételt követő időszakot életi, értékeljük a célzott részeket, ugyanis mi nem az egész irányelvet vizsgáljuk felül, hanem egyes célzott területeket. A teljes európai célkitűzést, ahogy ezt a tanácsi konklúziókban 2014. októberében megfogalmazták, és a 40%-os célkitűzés támogatása volt. Az 1-es, 2-es cikkben találhatók ezek az indikatív cikkek. Aztán ott van a 6. cikk, cikk a közbeszerzés, a 7. a hatékony, energiahatékonysági kötelezettségek. És két másik 9-től 11-esig a a 15 és 8-as cikk az, ami még fontos. Az első az a mérők és számlázás, a második pedig az összes többit még most nem vizsgáljuk. Ahogy említettem, most pillanatnyilag értékelés folyik. Nagyon reméljük, hogy ez nyilvánosságra is kerül a tanulmányokkal együtt márciusban. Ha ez így lesz, akkor remélhetőleg legalábbis valamilyen forrást biztosíthatunk az önök elemzése számára. Ami az előzetes ö, értékeléseket illeti, a teljeset még nem tudom elmondani, ami a hatos cikket illeti a közbeszerzést, még kicsit túl korai a keret módosítása. Oda kell figyelnünk arra, hogy tényleg megszülessenek az energiahatékonyság vonatkozásában minden tagállamban az állami vonalak. Hetes cikk. A tagállami tervek, ha jól kerülnek végrehajtásra, megfelelő megtakarítást eredményezik, amit elvárunk ettől az irányelvtől, az energiahatékonyság és az alternatívák vonatkozásában mivel itt vagyunk már félúton az irányelvben, ez egy nagyon fontos konklúzió. Aztán 16 tagállam már legalább részben alkalmaz kötelezettségeket, a másik 12 csak alternatívákat, körülbelül fél tucat saját kötelezettségeket. Ezek a kötelezettségi programok relatíve alacsony adminisztratív költséggel rendelkeznek, az eddigi adataink azt mutatják ebből a szempontból, hogy négy tagállam esetében vannak kötelezettségi költségek, hárman 0,4% körül mozognak a költségek, egyetlen egy tagállamnál eh, tapasztaltunk 1%-ot az összköltség vonatkozásában. Tehát relatíve alacsonyak a költségek, azonban még az alternatív megközelítésekről nincs adminisztratív költségadatunk, ami az állampolgárok költségeit illeti. Ha valamilyen kötelezettségről van szó, akkor az a felhasználóknál is megjelenik. De ugyanakkor az energia megtakarítás szempontjából ez előnyös, és ezt meg kell tenni. Ennek a nettó hatása pozitív, ami a költségeket illeti, a fogyasztók számára is. Tehát pillanatilag itt tartunk a hetedik cikk tanulvizsgálatát illetően. És egyértelmű, hogy a hetedik cikknek vannak olyan részei, amelyeket lehet még egyszerűsíteni. Az anyagok, a az átfedések vonatkozásában ezekkel foglalkoznunk kell, legalábbis a tanulmány értelmében, annak érdekében, hogy egyszerűsítsük a rendelkezéseket, hogy világosak, hatékonyak legyenek. De már a jelenlegi formájában is azt tapasztalta a tanulmány, hogy hatékonyan működik. Aztán a nyilvános konzultáció, amely holnap, január 29-én zárul, ez azt mutatja, hogy 71% úgy találja, hogy a hetedik cikk hatékony, 73% úgy gondolja, hogy 2020-on túl is kellene alkalmazni, legtöbben pedig pozitívan értékelik az elemeit. Úgyhogy széles körű a támogatás. Sokan úgy gondolják, hogy erre kell haladnunk. Aztán, ami az átfedéseket, vagy a közös érdekeket illeti az energiapiacon, a mérés, számlázás, itt még mindig folyik az elemzés, úgyhogy előzetes konklúziók, amik nem, relkez, nem rendelkezem. Csak azt szeretném elmondani, 33-34-40 százalékokat is megvizsgáltunk. Aztán Piper úr nagyon sok kérdést felvetett, Az új termékek nagyon fontosak, és ehhez a címkézés megfelelő információt biztosít. Aztán ott vannak az, az épületek, a renoválás kérdése, az energiahatékonyság szempontjából. A támogatás azt eredményezte, hogy az emberek egyre intenzívebben és gyorsabban renoválják az épületeiket. Ez nagyon fontos. ami azt a kérdést illeti, hogy a végrehajtási nehézségek ellenére a tagállamok hogyan érik el a célt, Ahogy említettem, az említett, általam említett számot arra alapoztuk, hogy milyen hatékonyan tevékenykednek jelenleg a végrehajtás szintjén a tagállamok. Köszönöm szépen, ha bármi kérdésük van, szívesen válaszolok. <clears throat> Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a március 16-17-i ITRE ülés kapcsán rengeteg időnk lesz majd, hogy ott részletesen megvitassuk ezt a jelentést. Úgyhogy most azt javasolnám, hogy a bizottságot közvetlenül érintő kérdésekre koncentráljunk. Poke úrnak, a szocialista rapportőrnek fogok most szót adni. Köszönöm szépen, és jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Úgy gondolom, hogy az energiahatékonyság stratégiailag fontos és bölcs döntés volt. Az energia felhasználás és fogyasztás nagyon komoly kihatással van társadalmaink működésére, a megfelelő energiahatékonyság az európai gazdaság hatékonyságát növeli, csökkentenünk kell az olaj és gázbehozatalt, energiahatékonyságra kell törekednünk a háztartásokban. Ez különösen fontos az alacsony bevételű családok számára, ahol az energia szegénység fenyeget. Meg kell néznünk, hogy a CO2 csökkentési célkitűzéseket hogyan tudjuk elérni. És mindezt észben tartva a 2020-ra kitűzött energiahatékonysági célkitűzéseket is be kell tartanunk. Rengeteg olyan terület van, ahol csökkentenünk kell az energiafelhasználást, és mint ahogy azt a bizottság előrehaladási jelentése mutatja, vannak még itt problémák. A tagállamoknak például az épületpolitikában új intézkedéseket kell elindítaniuk, amelyek egyelőre nem elégségesek. Egyelőre 18%-nál járunk csak. Az energiahatékonysági politika európai szinten, illetve tagállami szinten is fontos célkitűzéseket tűzött ki el kell indítanunk azokat az intézkedéseket, amelyek az energia gazdaságossághoz vezetnek, és az egész piacra és az egész iparra kiterjednek. És ehhez megfelelő politikai keret is kell. Úgy gondolom, hogy a problémák az EED hatékonytalan végrehajtásához köthetőek, illetve hogy nincsenek meg a megfelelő ambíciók, így az eredmények sem voltak megfelelőek. Figyelembe kell vennünk különböző feltételeket és különböző lehetőségeket a tagállamoknál. Bizonyos esetben az is probléma, hogy túlzottan rugalmas maga az irányelv. És néhány specifikus kérdést szeretnék még felvetni. Először is úgy gondolom, hogy sokkal többet lehetne tenni az épületek tekintetében. Az ELD negyedik cikke kimondja, hogy a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk az épületeket, és az épület felújítási stratégián javítani kell, mert ez több mint 40%-áért felelős az energiafelhasználásnak. A probléma a hetes cikknél a túlzott rugalmasság, többek között az energiahatékonysági sémák, amelyek a 25%-ot tűzték ki. Az energiahatékonyságnak a szociális szerepét is hangsúlyozni kell. Úgy gondolom, hogy az energiaszegénység eltörlésében fontos szerepet játszik ez, különösen a kisbevételű háztartásoknál, hogy nekik segítséget tudjunk nyújtani abban, hogy felújíthassák a lakásukat, hogy például hatékonyabb legyen a fűtésrendszerük. És már elérte a három percet, jelzi az elnök. Az EDD 20%-os célkitűzése rendkívül fontos az egész Európai Uniós energiafelhasználás szempontjából. Tudom, hogy más faktorok is vannak, amelyek növelik az energiafelhasználást, illetve azt, hogy nagyon sokan hoztak olyan döntéseket, amelyek nem vették figyelembe az energiahatékonysági energiahatékonyság irányelvet. Elnök úr, hát árnyékjelentéstevő vagyok. Köszönöm, mondja az elnök az ECR részéről nincs itt az árnyék jelentéstevő, úgyhogy az ALDE nevében Péter Szanúrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok pozitív aspektusa van az energiahatékonyságnak, ahogy hallottuk a kollégák, a Pohe kollega is elmondta, azáltal, hogy a hatékonyság gott növeljük, le tudjuk csökkenteni a, például az importokat Oroszországból. De hogyan lehet továbbvinni ezt a folyamatot, hogyan lehet egy szabályozási keretet létrehozni, amely az ösztönzés mellett van, és egy hatékonyabb energiafelhasználást foglal magába. Hogyan lehet finanszírozni azokat a beruházásokat, amelyek lehetővé teszik az energiahatékonyságot? Ugye értékelni kell a helyzetet, meg kell nézni, hogy hol lehet hatékonyabban fellépni, mely területeken. Azt hiszem, hogy egy szélesebb keretben kell a jogszabályokat is tekinteni. Nagyon nehéz természetesen most részletekbe menni a jelenlegi szakaszban, de én elmondanám, hogy mik a mi prioritásaink, az épületek energiahatékonysága, a fűtése nagyon fontos, ugyanis a legtöbb energiát Európában az energi- ezek az épületek e, e, energia e, felhasználása teszi ki. Tudjuk azt, hogy mennyire fontosak a témát illetően viták is. Arról, hogy hogyan lehet a különböző épületeket felmelegíteni és lehűteni például. Nagyon sok új megoldás született már, de ösztönözni kell a beruházásokat. Fontos arra is emlékeztetni, hogy itt nem csak a, a zöld kontra fekete aspektusokat kell figyelembe venni, ugyanis ami a bürokratikus aspektusokat illeti, természetesen ezeket felül kell vizsgálni, de mm, mindenképpen a környezetvédelemmel kapcsolatos célkitűzéseinket kell megvalósítanunk, azt hiszem, hogy fontosak az ambiciózus, közös megoldások, és tovább visszük a kollégákkal ezt a dokumentumot. Köszönöm szépen, Jávor úr! Thank you, Chair, and thank you for uh, the Commission uh, for your Köszönöm szépen, köszönöm a bizottság véleményét, és Piper úr elképzeléseit is, akik, amiket megosztott velünk. Csak néhány gyors megjegyzésem lenne, Azt hiszen meg kell értenünk a párizsi megállapodás tükrében ezt a hatékonysági kérdést. Ez pedig egyértelműen az erőfeszítések felgyorsítására ösztönzött minket a kibocsátások csökkentése irányába, nem pedig a másik irányba. Ez volt az egyik legfontosabb lehetőség a CO2 kibocsátások csökkentés értelmében. De ennek nem csak környezetvédelmi okai vannak. Én úgy gondolom, hogy az energiahatékonyság segít Európában nagyon sok területen, beleértve a geopolitikai kérdéseket is, ahogyan ezt Péterzen úr is említette. Az energiahatékonyság az energia szolgáltató cápáktól való függést is csökkenti. Hozzájárul az európai gazdaságok versenyképességének növeléséhez. Piper úr aggódott egy kicsit emiatt, és úgy gondolom, hogy igen, versenyképes gazdaságra van szükség Európában, de az energiahatékonyság nem akadály, hanem inkább eszköz ennek elérése érdekében. Minden egyes befektetett euró az energiahatékonyságban az EU-ban három euró megtakarítást jelent az infrastruktúrák beruházása terén, illetve az üzemanyagok felhasználása terén. Úgyhogy rendkívül hatékony módja ez az európai gazdaságok támogatásának, sőt, több millió munkahelyet is terem. Ami az irányelvet illeti, és az energetikai és éghajlatpolitikát politikát, Európában az elmúlt évek során, rá kell döbbennünk arra, hogy ennek motorja, illetve a fejlődés motorja az energetika és az éghajlat terén mindenképpen a célkitűzésekből származik. Úgyhogy amikor a célokról beszélünk az energiahatékonyság terén, azokat is meg kell vizsgálnunk, az új hatékonysági irányelvet is ideértem, amely hamarosan a parlament elé kerül, tényleg a célokra kell koncentrálnunk az energiahatékonyság terén, mert ezek nélkül nem lesz valós fejlődés az energiahatékonyság terén. Végül pedig, ami az energiahatékonyság finanszírozását illeti, illetve a beruházások, az intézkedések finanszírozását illeti. Azt gondolom fontos ez, de nem arról van szó, hogy mennyit költünk az energiahatékonyságra, hanem hogy hogyan költjük el ezt a pénzt, milyen keretek között. És hogyan célozzuk meg a kedvezményezeteket, az energiaszegénységet, a szociális kérdéseket is figyelembe kell venni. Köszönöm a figyelmüket. And now, uh, Mr. Z Köszönöm szépen, Ziluaga képviselőnek adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az energiahatékonyság megvalósítása mindannyiunk számára fontos, méghozzá két okból is. Először is, hogy gazdaságosan tudjunk bánni az energiával, és akkor ez a környezetnek is kedvez. Többen említették, hogy az energiafelhasználás 40% az épületekhez köthető, a fűtéshez, a hűtéshez, és ennek csökkentése szintén nagyon fontos környezetvédelmi célkitűzés. Hogyha az energiahatékonyságot növeljük és a fogyasztás csökken, akkor kevesebb energiára lesz szükségünk, mind az ipar, mind pedig a háztartások szintjén. A háztartások szintje különösen fontos, mert az energiaszegénység ellen mindent meg kell tennünk. És az energiaszegénység nem elhanyagolható kérdés, ugyanis ez a lakosság 10%-át érinti, rengeteg olyan háztartás van, ahol egyszerűen nem tudnak fűteni. A tagállamok sajnálatos módon nem tartják be az irányelv rendelkezéseit. A 20%-os célkitűzés nem biztos, hogy el tudjuk érni, de reméljük, hogy 18-19%-ot elérhetünk. Az energiahatékonyság mindannyiunk számára rendkívül fontos. Voltak olyan tagállamok, akik egy kicsit túlértékelték az eddig megtett lépéseket, természetesen ezekből akkor most vissza kell lépni ami a háztartások, illetve az épületek felújítását, és különösképpen a középületek felújítását illeti, itt az ötödik cikk fontosságára szeretnék utalni. Egyébként az egész dokumentumot rendkívül fontosnak tartjuk, és reméljük, hogy általánosságban csökkenteni tudjuk majd minden szinten az energiafelhasználást. Arra kell koncentrálnunk, hogy az energiafelhasználást minél hatékonyabban tudjuk csökkenteni, és hogy felelőssé tudjuk tenni. Tehát a felelős energiafelhasználást tartom rendkívül fontos kifejezésnek. Az energiahatékonyság, mint ahogy a hetes cikk is kimondja, több szempontból is fontos célkitűzés, ennek szociális kihatásai is vannak, nevezetesen az energiaszegénység elleni harc. megvizsgáltuk, hogy a jelenlegi beruházásokkal hatékonyan tudjuk-e majd csökkenteni az energiaszegénységet, de sajnos az eddig meghozott intézkedések egyelőre nem hatékonyak. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy a magánberuházásokban nem feltétlenül bízhatunk, az állami beruházások, a közberuházások tudják biztosítani az energiaszegénység elleni harc hatékonyságát. A bizottság képviselőinek véleményével egyébként egyetértek ebben a témában. Az elnök felhívja a képviselő figyelmét, hogy túlépte a hozzászólási időt, úgyhogy be kellene fejeznie a hozzászólását. Igen, igen, elnök úr, már is befejezem, már is befejezem. Ami az atomerőműveket illeti, itt természetesen lesz egy kivétel. Hát, hogy miért van ez a kivétel, megvizsgáltuk ennek az okait, de én személy szerint egyelőre ezt nem látom feltétlenül indokoltnak. Jó. Kedves kollégák, jó napot kívánok! Teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy mindenképpen csökkenteni kell a különböző bürokratikus gyakorlatot, tapasztalatokat, akkor, amikor az energiahatékonyságról beszélünk. Meg vagyunk arról győződve, hogy szükség lesz újabb célkitűzésekre, nem elég csak hallgatni a szándéknyilatkozatokat, hogy 40%-kal csökkentjük majd a, az emissziót. Vannak olyan tagállamok, ahol talán túlságosan és ambiciózus célkitűzéseket, célokat tűztek ki, de meg kell nézni azt, hogy az Európai Unión belül mely országok, tagállamok azok, amelyek sikereket érnek el az energiahatékonyság területén, és mely országok azok, azok amelyek nem. Úgy tűnik, hogy két, három, négy fázisú ez az egész folyamat. Nem lehet hátul hagyni bizonyos tagállamokat, hogy kullogjanak hátul, és engedni egyeseket pedig erőteljesebben fejleszteni az energiahatékonyságot. Akár kisebb, akár nagy szinten nézzük meg a témát, mindenképpen fontos, hogy a jövőnk szempontjából olyan beruházásokat eszközöljünk, amelyek hatékonyságot garantálják. Garantálni kell a termodinamikai er, jogszabályok rendelkezéseinek a betartását. A jövő generációknak nem adhatunk semmiféle jobb ajándékot, mint azt, hogy az energiahatékonyságot megfelelő módon biztosítjuk. Minden, amit import, minden, ami import, gáz, elektromos áram, villany, tehát mind ez sokkal drágább számunkra, mint egy energiahatékony Európát biztosítani. Az energiahatékonyság témája tehát nem csak a klímakérdéshez, nem csak a környezetvédelemhez, a gazdasághoz tartozik, hanem a jövő generációknak ez biztosítja a békét és a biztonságot. Köszönöm szépen! Nagyon sok lehetőségünk lesz még erről a jelentésről beszélnünk márciusban az ITRE ülésén. Most pedig a képviselők következnek, de ha megengedik, akkor lezárnám a felszólalók listáját. Mindenki egy percet kap, és szeretném azt is bejelenteni, hogy hogy, hogy le fogom állítani azt, aki ezt az egy percet túlhaladja. Rodríguez asszony. Gracias, presidente. Primero que... Nagyon köszönöm. Szajdát Cabezon nevében szólok hozzá, aki árnyék készítő az MB-ben. Az első dolog, amit el szeretnék mondani, az, hogy megint csak nagy kár, hogy a tagállamok nem tudták a 20%-os energia megtakarítási célt teljesíteni. Nagyon fontos, hogy levonjuk a következtetéseket a történtekből és az értékelésből, és ezeket a gyakorlatba is átöltessük. Az energiahatékonysági irányelv következő értékelésénél Szerintem fontos olyan mechanizmusokat találnunk, amelyek segítségével mindenképpen a, a célkitűzések elérését teljesíteni tudják a tagállamok. Ami a szocialista frakciót illeti, úgy gondoljuk, hogy fontos ezeket a, az úgynevezett roadmap-eket az érintettekkel együtt kialakítani. Nagyon sok, még több középületet kell renoválni, és minden szerződésbe be kell venni ezeket a célkitűzéseket. Nagyon fontos, hogy megfelelő forrásokat biztosítsunk a képzésre azok számára, akik részt vesznek ebben a munkában. És még egy utolsó kérdés a bizottság képviselőjéhez. Értékelték azon intézkedések hatását, amelyek a legkiszolgáltatottabb háztartások energiaszegénységére irányultak? Köszönöm, Benson asszony. Thank you, Chair. Úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos, hogy költséghatékony átmenetet biztosítsunk az alacsony szénkibocsátású társadalom felé. Az is, hogy az indikatív célokat legalább 27%-ra emeljük 2030-ig az energiahatékonyság és megtakarítás vonatkozásában. Költséghatékonyan kell ezt a célt elérnünk. Az egyik rendelkezésünkre álló eszköz az energiahatékonysági kötelezettségi program hetedik cikke. A bizottság 71%-ot emlegetett de tudjuk, hogy ez körülbelül kétharmadát biztosítja csak a teljes energia megtakarításnak. Remélem a bizottság egyetért azzal, hogy ez az eszköz hatékony és szükséges a következő időszakra is. Az energiahatékonyság finanszírozása is fontos, tudjuk, hogy ez nagyon nehéz terület. Az én hazámban nagyon sok esetben kevés a beruházás ezen forrásokra jobban koncentrálnunk kell. Az elnök félbeszakítja szólót. Köszönöm szépen. Mr. Girek. Girek úr. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że błąd został zrobiony na samym początku. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy hibát követtünk el akkor, amikor elfogadtuk ezt az irányelvet, pedig tudtuk, hogy az Európai Unióban vannak olyan országok, amelyek fejlettebbek, van amelyek kevésbé fejlettek, és amelyeket nem lehet ugyanolyan módon kezelni, és nem lehet ugyanúgy rájuk kényszeríteni a 20%-os csökkentést. Tehát maga a mutató, amivel dolgoztunk, rossz volt. Rosszul mértük fel az energiahatékonyságot, és az egyfőre jutó GDP arányában kellett volna megállapítani ezeket a mutatókat, tehát a fizikai hatékonyságot kellett volna nézni. Ugyanis vannak olyan tagállamok, amelyeknek még nagyon komoly fejlődésen kell keresztül menniük, így ők nem fogják tudni tartani ezt a 20%-ot és ezt a 20%-os célkitűzést. Például Lengyelország esetében mik a kap... Mr. Uh, Balcsitis, please. Köszönöm Girek úrnak, Bálcéti szúrnak adok szót. Köszönöm a szót. Hallottuk a bizottságtól, hogy igen, komoly előrelépés már megvalósult és 2014-ben pontosan ugyanebben a szakbizottságban megvitattuk már a helyzetet hat tagállamban, és akkor úgy tűnt, hogy óriási beruházások indultak el ezekben az említett tagállamokban. Ezeknek a megtérülése lehet, hogy csak 100 vagy 300 év múlva jelentkezik de meg kell néznünk azokat az intézkedéseket, amelyek nem csupán kisebb megtakarításokhoz vezetnek, hanem amelyek valóban hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek életminősége javuljon. Egyébként ki kell mondanunk, hogy ezeket a pénzeket nem megfelelően használtuk fel. Köszönöm, Kelly képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. Abban a kivételes szerencsében volt részem, hogy a parlamentet én képviseltem Párizsban, úgyhogy így szeretnék hozzászólni ahhoz, amit a kollégák elmondtak, tehát hogy el kell gondolkodnunk a célkitűzéseken, hogy ezeket végre tudjuk-e hajtani, különösképpen az épületek esetében hogyha ezeket a beruházásokat megtesszük, akkor kevesebb CO2 lesz, javulnak az emberek életkörülményei, javul az emberek élettere, kevesebb lesz az energiafelhasználás, tehát minden tekintetben mindenki nyertese lesz ennek a helyzetnek. És mint ahogy Markus Piper jelentéstevő elmondta, amikor a duplikációkról szólt hozzá, és hogyha utána megnézzük, hogy a bizottság mit válaszolt Piper úrnak az átfedésekkel kapcsolatban, hát ez ugye nagyon komoly hatékonytalanságot hoz létre, tehát ezen a kérdése mindenképpen javítani kell, és a bizottságtól részletes választ kérünk. Köszönöm, külön köszönöm Kelly úrnak, hogy betartotta az időt, Karen úr következik. Köszönöm, elnök úr. Több kérdést is szeretnék feltenni a bizottságnak. Nem szónokolni fogok, tényleg kérdéseket fogok feltenni. Tehát, hogyha jól értettem, akkor a CO2 csökkentés tulajdonképpen már elindult, és az energetikai célkitűzéseknek mindegyen próbálunk megfelelni. Na most a kérdésem az, hogy ez az energiahatékonyság mekkora részben köthető közvetlenül a CO2 kibocsátás csökkentéséhez, illetve mekkora részben köthető a technológiai fejlődéshez. Tehát, hogy most hátba veregetjük magunkat, hogy nagyon ügyesek voltunk, mert nagyon jó jogszabályokat hoztunk, de valójában a technológiai fejlődés okozta a csökkentést. Köszönöm szépen a konkrét kérdést. Erikson úr szó. Köszönöm szépen. Hát a világ változik, és az energiapiac is változóban van. Tudjuk, hogy nagyon nagy lehetőségek vannak az energiahatékonyság területén, e, elsősorban a lé, különböző épületek terén, de az iparban is, az energiapolitikában is. Látjuk azt, hogy az energiaárak csökkennek, valószínűleg csak átmenetileg. Ez hogyan fog kihatni az energiahatékonyságról szóló irányelvre, hogyan tudja ez megváltoztatni az irányelv végrehajtását, és számunkra ez mindez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy erősíteni kell az energia hatékonyságos szóló irányelvet, vagy egyáltalán mit jelent ez számunkra? Köszönöm szépen ismételten, hogy itt a vita végén ennyire betartják az időt, most pedig meg szeretném adni a szót a bizottság képviselőnek, Hobson úrnak. Köszönöm szépen. Azt hiszem, nekem több mint egy percre van szükség, hogy válaszoljak a kérdésekre, de megpróbálok rövid lenni. Néhány dolog. Pofe úr és a többiek is ugye az épületekről beszélt, de azért felhívom a figyelmet arra, hogy létezik egy irányelv az épületek energiahatékonyságával kapcsolatosan is. Hát mi, mindenképpen egy kulcskérdésről van szó a hatékonyság és az energia ö, szempontjából. Na most jelenleg ami a CO2 kibocsátásokat illeti, jó az előrehaladás ezen a területen, az energiahatékonyság szempontjából a következő évtizedre vonatkozóan majd meglátjuk, hogy a tagállamok milyen stratégiát fognak elkészíteni, amit Pedizon úr mondott, hogyha hogyha a környezettel nem foglalkozunk, ahogy igen, Jávor úr is utalt erre, hogyha a Párizsi konferenciával nem foglalkozunk, akkor is tovább kell vinni és fejleszteni az energiahatékonyságot. Mindenképpen pozitívan kell eljárni. Ugye volt szó arról, hogy gázt importálunk, és ez azokat érinti, akik importálják a gázt, a hatékonyság szempontjából is, aztán sokkal okosabban megtervezett bojlerekre van szükség például Európában, és ezzel is lehet az energiát csökkenteni. Tehát teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy ez egy gazdasági politikához kötődő téma. Jávor úr is, Benson urak is beszéltek a finanszírozásról nem csak arról van szó, hogy, hogy beruházásokat eszközöljünk, hanem honnan fogunk pénzt szerezni a beruházásokhoz, hogyan fogjuk finanszírozni a beruházásokat. Benson úr is utalt arra, hogy a, a pénzösszegeket nem szabad ö, rosszul elkölteni, jobban kell elkölteni a közpénzeket az energia hatékonyság területén is. Esetleg a bankoktól meg kellene kérdezni, hogy hogyan járhatunk el jobban, vagy esetleg magántőkét is bevehetnénk ebbe a rendszerbe. Fontos a felülvizsgálat során is mindezt figyelembe venni. Pafel eh, úr, Zeluaga úr, Rodiges asszony is felvetették az energia szegénység kérdését. Természetesen eh, az értékeléssel kapcsolatosan elmondhatom, hogy, hogy még nincsenek eredmények a kérdés értékeléséről, de ez egy olyan terület, ahol igen, az irányel felülvizsgálata során nagyon sokat tehetünk, de azért ez egy nagyon kényes kérdés is. A parlamentnek, ha vannak javaslatai, akkor most kell megtennie az er-, irányel felülvizsgálatával kapcsolatosan. Aztán az árakat illetően az olajára is változik, látjuk, csökken és a foszilis energiákat illetően csökkenteni kell ezek mennyiségét. Új politikára van szükség. Természetesen az árak, az ár általában egy fontos tényező, és ezt az emberek is figyelembe veszik, ugye? Itt nem csak a közlekedésben termelésben, az épületek hatékonyságában, akár még a mezőgazdaságban is. Tehát a világ piaci áraknak kihatása van minden területen, az energia hatékonyság területén is. Ziluaga úr az atomerőművekkel kapcsolatosan tett fel kérdést erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Most Kelly úr tett fel egy kérdést, amelyre majd vissza kell térnünk, ami a duplikációs kérdést illeti. El kell mondani azt, hogy két jogalkotási dokumentumunk van, van egy, amely a minimum követelményekkel foglalkozik, van egy az épületek hatékonyságáról, ez egy irányelv, ott van az energiahatékonyságról szóló irányelv, amely rendelkezik arról, hogy jó termékekre van szükség, hatékonyabb termékekre van szükség. Tehát ezek mind technikai jellegű dokumentumok, jogalkotási dokumentumok, mert azt látjuk, hogy a fogyasztók azt szeretnék, hogy jobb épületek legyenek, hatékonyabbak legyenek energia szempontból, és jól kell eljárnunk, ösztönzőkre van szükség például a fogyasztók számára az épületekre vonalkozóan, például a fűtési rendszerben is új, újabb lehetőségekre van szükség. Tehát ezek nagyon fontos aspektusok az épületeket illetően. De még van egy utolsó pontom. Tamburano úr felvetette azt, hogy miért van az, hogy egyes tagállamok sikeresebbek, mint mások. Nem tudjuk, hogy miért van ez. Nem arról van szó, hogy azért, mert egyes országok gazdagabbak, mások szegényebbek. Nem erről van szó, a lehetőségek megvannak arra, hogy mindenki egy jó kormányzással, jó közigazgatással, jó rendszerrel ezt a, ezeket a sikereket ugyanúgy megvalósítsa. Gyerek úr is utalt az európai szintű célokra, hogy európai szinten abszolút cél, ki kell, hogy legyen az energiahatékonyság, persze a tagállamoknak is megvannak a saját célkitűzéseik. Mindenképpen szeretnénk azt látni, akik jól működnek gazdaságilag, azoknak magasabb szintű célkitűzések legyenek, célkitűzései legyenek az energiahatékonyság területén, és köszönöm szépen elnök úr, köszönöm szépen Hodson úr. Köszönöm mindnyájuknak azt, hogy a késést egy kicsit be tudtuk hozni, mert egy kicsit később kezdtük az ülésünket. A jelentést részletesebben meg fogjuk vitatni a márciusi ITRE ülésen. Most pedig a következő napi rendi pontra térek át. 2015 nem, még Piper úr következik. Nincsenek nagy tapasztalataim, mint elnök, nem baj. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy hallottam ezeket az észrevételeket, például a bürokrácia csökkentésével kapcsolatosan a hetes cikk értelmében nagyon sok mindent lehetne egyszerűsíteni, ezt tudomásul is veszem. Azonban lenne egy központi kérdés, amire nem kaptam választ. Ugye elhangzott az, hogyha kevesebb energiát akarunk fogyasztani, akkor ö, a külföldi energiától kevésbé fogunk függeni. De milyen megújuló energiákat akarunk Európában fejleszteni? Vannak tagállamok, amelyek már határokon átnyúlóan együttműködnek, és például csak is a zöld energiára alapoznak lehet csak a zöld energiára alapozni, és csökkenteni a teljesítményt? Ezt, e, erre én nem kaptam igazából választ erre a kérdésre. Vegyük például figyelembe a skandináv országok példáját. Vannak, akik csak is zöld energiát adnak el. Mi lesz ezekkel a szereplőkkel? Én azt hiszem, hogy még ez egyfajta csapda még mindig. Ugye hallottuk, hogy 2000 jelentés született az utóbbi években, amelyek, analiz, amelyek elemezték például önkormányzatok szintjén, vállalatok szintjén az energiahatékonyságot, ez túlságosan is bürokratikus dolog. Kevesebb administratív korlátra lenne szükség, és azt és remélem, hogy a kollégáim majd hozzájárulnak még a munkámhoz. Köszönöm szépen! On how it thinks. 2015-ben született meg az a vélemény, hogy hogy kellene a telekom szabályokat módosítani. A bizottságnak jogalkotó javaslatait júniusra kell elkészíteni az idén, és a Bered is készített dokumentumokat az OTT-kről, az oligopolikról, a telekompiacról, úgyhogy azt hiszem van mit megvitatnunk. Összesen 1 óra 15 perces eszmecserét terveztünk, és nagy örömmel kérem meg William Eschweiler urat, aki a Berek elnöke, hogy tartsa meg bevezetőjét, parancsoljon. Thank you very much. We all... Köszönöm szépen. Rendkívül gyorsan változó világban élünk az elektronikus kommunikációk terén. A digitális átalakulás nem véletlenül volt a tavalyi Davoszi, a múlt heti Davoszi ülés középpontjában. Nagyon fontos ez az elektronikus kommunikáció szempontjából, hiszen ez tényleg a jövő közös céljaink a digitális egységes piac elérése érdekében. Az önök szakbizottsága is nagyon fontos szerepet tölt be a jogalkotói javaslatok készítése terén, úgyhogy nagyra értékelem azt a lehetőséget, hogy ma elmondhatom a véleményemet itt önöknek a Berek közelmúltban elfogadott döntései alapján az idén ugyanis én elnökölök ott parancsoljanak. Következő dia. A kiinduló pont az, hogy a Telekom keret központi pillére az egységes digitális piaci stratégiának, és két központi célkitűzésről szeretnék először is beszélni. Először is a fogyasztók, az üzleti vállalkozók számára jobb, lenne, jobb hozzáférés, biztosítása, innovatív szolgáltatások, illetve a digitális gazdaság javítása. A felülvizsgálat elsősorban azzal foglalkozott, hogy megfelelő feltételeket, egyenlő lehetőségeket biztosítsunk a digitális hálózatok, a szolgáltatások számára, az összekapcsolódás biztosítása érdekében, a védelem, és nem utolsó sorban az intézményes keretek területén. Ami a az Európán belüli kapcsolódási kihívást illeti. Meg kell találnunk a megfelelő választ arra, hogy hogyan lehet a gyors és szuper menny, sebességű széles sáv végrehajtását, bevezetését. Végül, de nem utolsó sorban, hogy mindez hogyan kerül középpontba, hiszen a fogyasztóknak ez az elvárása a következő beruházások kapcsán. Aztán nézzük, hogy az Európai Parlament állásfoglalása mit tartalmaz, nevezetesen, hogy a beruházások, az ultragyors kommunikáció ösztönzendő, hogy az EU versenyképes legyen, a megfelelő szabályozó kerete rendelkezésre álljon, tekintettel arra, hogy egyre nagyobb a verseny, egyre nagyobbak a beruházási igények, innovációs lehetőségek között választhatunk, a berek véleménye szerint három különböző eszközt kell figyelembe venni, a szabályozás, a megfelelő dereguláció, amit ki kell egészíteni az egyetemes szolgáltatással, ahol viszont szükség van rá, megfelelő intézkedésekre is szükség van. Óriási a verseny, ami a hatékony beruházás motorja. Visszatérve az EP állásfoglalásra ebben az is áll, hogy nem sok a bizonyíték annak, hogy az operátorok konszolidációja ösztönz jobban a beruházásokat. Azonban az összekapcsolódás más és más kihívást jelent a különböző tagállamokban. A legjobb műszaki megoldás, a legjobb versenymodell attól függ, hogy milyen jellemzői vannak a piacnak, ezért nincs olyan megoldás, amit ráhúzhatunk mindenkire. Rugalmasságra van szükség, hogy támogassuk a versenyt, és az egyes nemzeti ö, ö, igényeknek megfelelő megoldásokat találjunk. Nagyon fontos hogy a regulátorok szembenézzenek a kihívásokkal, és figyelembe vegyék a piaci helyzetet az adott tagállamokban. Ami az egyetemes szolgáltatásokat illeti, engedjenek meg egy általános megjegyzést, ez továbbra is nagyon fontos része a keretnek, biztosítja az alap elektronikus kommunikációs szolgáltatások rendelkezésre állását mindenki számára, garantálva a szociális befogadást, és a digitális megosztottság elkerülésének biztosítását Európa szerte. Ami a piaci fejleményeket, a szociális kérdéseket illeti, két dologra kell koncentrálni. Először is modernizálni kell a jelenlegi szolgáltatási kötelezettségek jelenlegi hatáját, és a tagállamoknak definiálniuk kell ezt, ehhez, ehhez kapcsolódó kötelezettségeket, hiszen attól függően, hogy hogyan alakul a piaci helyzet az egyes országokban, másképp és másképp alakulhat mindez. Ezen kívül figyelembe kell vennünk azt is, hogy ami a célkitűzést illeti, minimál szolgáltatást kell nyújtani egy bizonyos szinten, mint minőség. Nyilván az egyetemes szolgáltatás az összekapcsolódás terén fontos, el kell kerülnünk a digitális megosztottságot, illetve az, hogy az alap szélessávú hozzáférés vonatkozásában csak a tagállamok határozzák meg a minimál szolgáltatást. Aztán az egyenlő hozzáférés alapvetően fontos az ITT szolgáltatások terén, a telekom szolgáltatók vonatkozásában. Két fontos kérdés vetődik itt fel az egyenlő esélyek torzulása különböző érintettek között. Itt általánoságban annyit kell kiemelnem, hogy tökéletesen egyetértünk az Európai Parlament véleményével, amelyet megfogalmazott az állásfoglalásában, hogy a digitális szolgáltatásokra egyre nagyobb az igény, egyre nagyobb itt a verseny a fogyasztók érdekében, úgyhogy szükség van itt a digitális infrastruktúrákba való beruházásba. Ezért a berek differenciált megközelítést javasol az Európai Bizottság javaslatének megfelelően. Az ott egy szolgáltatásokra koncentrálunk, ezek kiváltják a hagyományos telekommunikációs szolgáltatásokat, az SMS-eket is, például a WhatsApp kiváltja. Februárban kerül, kerül sor a véleményünk alkotására ezzel kapcsolatban. A berek azt javasolja, hogy a nemzeti regulátorok monitorozhassák az elektronikus piacot, a digitális piacot, túl azon, amit az elektronikus lehetőségek biztosítanak. A jelenleg ISI definíció terén tisztázásra van szükség, végül pedig el kell kerülni a potenciális szükségtelen terheket a regulátorok vonatkozásában. Nagyon fontos elemezni az ágazat specifikus rendeleteket, hogy szükség van ezekre. A berek védelmi véleménye az, hogy két dologgal kell foglalkozni. Szükség van-e általános vagy ágazat specifikus ö, fogyasztói szabályokra? Szerintünk ö, egyensúlyt kell teremteni a kettő között, hogy a végfelhasználókat védjük a különböző ö, károktól, a gyorsan változó környezet okozhatja ezt. Ezen kívül a kettős szabályozás miatti esetleges hézagokat is ki kell kerülni. Aztán, ami a harmonizációt illeti a fogyasztói jog terén, a berek számára fontos az, hogy a tagállamok és a regulátorok is reagálhassanak azokra a károkra, amelyeket elszenvednek a fogyasztók, és új megoldásokat találjanak ezért minimális harmonizációra van szükség. Ezen kívül, ami a maximális harmonizációs megközelítést illeti, itt fennáll annak a kockázata, hogy nincs megfelelő védelem, ami a fogyasztókat, a végfelhasználókat illeti. Tudom, hogy a spektrum az egyik legfontosabb kérdés az Európai Bizottság számára is, akárcsak az Európai Parlament számára. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy mi a helyzet most. A berek véleménye szerint az eddigi keretek jól működtek, a fogyasztók számára értéket képviseltek, megfelelő beruházásokra került sor a 4G hálózat terén. Ami a mobil széles illeti, nincs nagyobb harmonizálás, mint a világ más részén, beleértve Amerikát, Ausztráliát és Japánt. Ami az alsóbb spektrumokat illeti, a koordináció már is realitás. Ezért bármilyen fellépés, további harmonizáció, óvatos megfontolás tárgya kell, hogy legyen. Itt súlyos, súlyozni kell az előnyöket és a hátrányokat. Ami a jövőt illeti, a kapcsolódási lehetőségek az elektronikus kommunikáció terén és a szolgáltatások vonatkozásában a tagállamok között a spektrum kiosztás vonatkozásában még nem látható eredményekre vezethez. A top-down harmonizáció eredménye az lehetne, hogy nem hatékonyan tudjuk ezt az igen nem megfelelő mennyiségben rendelkezésre álló forrást kihasználni. Már is szükség van a spektrumok harmonizációjára az elektronikus kommunikáció vonatkozásában. Végül is nagyobb együttműködésre van szükség a rádióspektrum szakpolitikai csoport, illetve a berek között. Még néhány megjegyzést tehetek a terveket illetően? Tehát az utolsó nagyon fontos dolog az intézményes ö, felépítés. Önök is tudják, hogy mindig is kritizáltak minket, ami az intézményes felépítést illeti. Úgy gondoljuk, hogy a bereknek úgy kell maradnia, ahogy most áll, szüksége van a regulátorok tapasztalataira, bár lehet, hogy ami az operatív hatékonyságát illeti munkánknak van még tennivaló, de az intézményes dizájnnak meg kell maradnia úgy, ahogy van. Végül pedig a TSM-ről szól. Itt nagyon sok még a tennivaló, útmutatásokat próbálunk kidolgozni, Augusztus a kész is lesz ez a semlegességet illetően, ami a hálózatot illeti, a roamingról is lesz szó, az eddigi politikák alkalmazása alapján. Köszönöm a figyelmüket, örültem, hogy eljöttem önökhöz. Köszönöm. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevők, Frau Nibler asszony, két percet kapnak. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Vorsitzender, ähm, Herr Eschweiler, herzlich. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönjük szépen Esweiler úrnak ezt a bevezető előadást. Egy megjegyzést engedjenek meg, utána pedig három kérdést szeretnék feltenni. A megjegyzésem az volna, hogy maximálisan egyetértek azzal, hogy beruházásokra van szükség a gyors és extra gyors széles sáv tekintetében, hogyha tényleg azt kívánjuk, hogy az Európai Unió versenyképessége legyen, ez a gerince az internetnek, ez az alfája és az omegája ennek a célkitűzésnek. És akkor most jöjjenek a kérdések. A frekvenciapolitikát érintette az előadásában én azt hiszem, hogy egy lépcsőzetes megközelítést kellene alkalmazni. Hogyha megnézzük az automatizációt, vagy pedig az autonóm autókat, akkor láthatjuk, hogy milyen applikációkat alkalmaznak, egészen más applikációk vannak az egészségügyben, és összességében a 4.0-ás felhasználásban, ami a frekvenciapolitikát illeti, meddig hajlandó elmenni ebben a tekintetben. Ezen kívül szeretném megkérdezni azt is, hogy európai szinten hogyan lehet fellépni. Azután következik a hálózat függetlenség. Ismeri az Európai Unió állásfoglalását, de mi az ön tapasztalata? Vannak panaszok ezzel kapcsolatban? Ez most egy konkrét kérdés. És ami pedig a tapasztalatait illeti, ezekből esetleg néhányat részletesen el tudná mondani. A piac torzító hatásokkal kapcsolatban is lenne egy kérdésem, milyen olyan eszközöket alkalmazhatunk, amelyek megállítják a piac torzító hatásokat. És tökéletesen betartottam a hozzászólási időt. Köszönöm szépen Nibler asszonynak, Krél képviselő asszony következik. Köszönöm, elnök úr, egy rövid megjegyzést szeretnék elmondani, utána pedig két kérdést kívánok feltenni. A legkomolyabb kihívás az infrastruktúra kihívása, és ebben a tekintetben rengeteg munka vár még ránk. Meg kellene néznünk, hogy az állami támogatások kérdését hogyan tudjuk kezelni, természetesen figyelembe véve a versenyt. Hogyan tudjuk az infrastruktúrát úgy alakítani, hogy működő piaci modelleket hozhassunk létre. A digitális piac kapcsán ebben az évben a parlamentnek kell igen komoly munkát elvégeznie. A digitális belső piacról szóló parlamenti jelentés kimondja, hogy a bereknek megerősített szerepet kell kapnia ebben a tekintetben. Több kompetenciát szeretnénk adni a bereknek. Na most ennek kapcsán, és Weller úr, ön, ön személyesen mit szeretne tenni ebben a tekintetben, illetve mit tehetünk mi a parlament részéről, hogy az önök munkája hatékonyabb legyen. Nekem személy szerint remek kapcsolataim vannak a berekkel, és úgy vélem, hogy az önök intézménye nagyon jó munkát végez. A rigai bürót esetleg meg lehetne erősíteni, hogy hatékonyabban végezze a munkáját. Nibler asszonynal egyetértek a hálózat függetlenségi megjegyzésének kapcsán. Egyre több szereplő van, egyre diversifikáltabb a piac, ezt a parlament is egyértelműen definiálta, tehát a célkitűzéseinket és iránymutatásainkat ehhez a jelenlegi piaci konfigurációhoz kellene alakítani. Egyáltalán nem szeretném, hogy bárki a szemünkre hányja, hogy ezt nem tartottuk be. Köszönöm szépen, Henkel úr, következik az ECR részéről. Köszönöm. Ebben az ipari ágazatban töltöttem szinte egész életemet, és szerintem azért maradtunk le az USA mögött, mert a legtöbb államban a telekom privatizációra nagyon későn került sor. A kérdésem az, hogy önök állást foglalnak-e ezzel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek teljesen vagy részben még mindig kormánykézben vannak. Köszönöm szépen. Gálsasszonyé a szó. Köszönöm. Több kérdést is szeretnék feltenni. Az egyik az OTT kapcsán, illetve a tradicionális ágazatok kapcsán az egyenlő versenyszabályok érvényesülése. Tehát, hogy ugyanazoknak a szabályoknak kellene érvényesülniük a hasonló szolgáltatások tekintetében. De hogy mik az egymást kiváltó vagy hasonló szolgáltatások, nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk, aközött a vita között, amely a hálózatokhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésről szól, mert itt ugye a rendeletre kell gondolnunk, amely a megfelelő verseny biztosítja a piacon, de bizonyos szolgáltatások esetében deregulációt tapasztalunk. A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy elmondta a jelenlegi helyzetet a harmonizáció kapcsán, engem némiképp meglepett az, hogy óvatos megközelítést kell alkalmaznunk. Az internet, illetve a DSM, a digitális belső piac kapcsán valóban ezt a megközelítést kell alkalmaznunk? Szerintem itt is a harmonizáció lenne a kulcs szó. Harmadik kérdésem az önök intézményének felállásával kapcsolatos. Az imént azt mondta, hogy a berek jól működik, de azért ne feledjük el, hogy itt 28 különböző nemzeti szabályozó hatóság működik. Esetleg más alapelveken fogalmazzák meg a digitális belső piac működését, vagy a hálózat függetlenséget. Úgyhogy a berek el tudja látni ezt a feladatkört, és azt is szeretném megkérdezni, hogy a vitarendezés hogyan történik a különböző szabályozó hatóságok között. Köszönöm szépen, Kalasz asszony. Raymond úr következik. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Lenne egy kérdésem, egy alapkérdés. Ön személyesen a politika és a demokrácia szempontjából ön hogyan képzeli el az elkövetkezendő 20 évben ezt a folyamatot, amikor internetről beszélünk, hálózatokról beszélünk, kommunikációs platformokról beszélünk, mindez nagyon fontos szerepet játszik a demokráciában. Hogyan lehet meghatározni a piaci szükségleteket az elkövetkezendő évekre vonatkozóan politikai demokrácia szempontjából és ön szerint a szabályozás, a jövőbeni szabályozás milyen szerepet fog játszani abban, hogy a fogyasztókat és a piacokat bevonja. Most pedig a képviselők kérdései következnek. Rubik úr, köszönöm szépen. Első kérdésem a következő. Az 5G bevezetése. 2000 2020 nem késő 2018 nem lenne -e jobb? Délkorában, Japánban már sokkal előbbre vannak. Aztán ott van az európai harmonizáció kérdése. Ez beruházásokat is jelent, de hogyha azért kell fejleszteni a költségvetést, hogy a hálózatokat tudjuk fejleszteni, akkor a kérdés az, hogy hogyan fogunk mindezt finanszírozni önök kapcsolatban állnak az izóval is. Nagyon sok technológia párhuzamos. Hogyan lehet mindezt biztosítani? Aztán ami a különböző applikációkat illeti, hogyan lehet biztosítani a végfel használók számára. Boni úr, köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó beszámolót a keretrendszerrel kapcsolatosan. Először az első kérdésem, hogyan lehet ösztönözni a beruházásokat, és a közös erőfeszítéseket azzal kapcsolatosan, hogy összekapcsolják a különböző finanszírozási lehetőségeket, a regionális alapokat, az európai alapokat. A második kérdés a harmonizációval kapcsolatos. Ön azt mondta, hogy már lényegében ez a folyamat lezárult, de ha az 5G-re gondolunk, akkor azt látjuk, hogy a mi menetrendünket, az agendánkat is elő kell készíteni, együttműködve néhány nemzetközi intézménnyel. Mit gondol ön a harmonizációval kapcsolatosan az 5G folyamatban? Aztán az univerzális egyetemes szolgáltatásokkal kapcsolatosan azt mondta, hogy a nemzeti kormányoknak kell a modernizációt kieszközölniük. De hogyha az európai harmonizáció szempontjából ez esetleg veszélyes lehet, és akkor átadják ezt a hatáskört a nemzeti kormányoknak, hát hogyan lehet akkor a harmonizációt biztosítani? Mellesleg sok sikert a bereknek. Valian úr követke, asszony következik. Köszönöm szépen. Általában ugye világversenyről beszélünk, aztán versenyről beszélünk. A versenymodell a hozzáféréshez kapcsolódik. De ha nincs ilyen modell, akkor ez hogyan fog megvalósulni? A jelenlegi helyzetben látjuk, hogy van egy modell, ami működik, de még mindig infrastruktúrára is beruházásra van szükség. Fontos a további beruházások biztosítása, de sok esetben a haszon elijeszti a beruházásokat, és a piacon a, a megfelelő feltételeket is biztosítani kell. Köszönöm szépen, Sönő Kumpula Nátri asszony következik. Köszönöm szépen. prioritás kell, hogy élvezzen a gyors és szupergyors sávú hírközlés és internet Európa számában, számára ebben az új digitális világban. Ami az egyetemes szolgáltatásokról szóló irányelvet illeti. Én nem tudom, hogy most a berek egy kicsit ódivatú, vagy, vagy túl előre lát, nem látom vannak katalógusok, amelyeket, amelyek papír alapúak például kinyomtattak. Finországban ezt már senki sem olvassa el. Hát az egyetemes szolgáltatásokról szóló irányelvnek biztosítania kell már az összekapcsolást, a konnektivitást, a gyors és szupergyors internetet, az SND csoport frakcióban látjuk, hogy mennyien használják az internetet, a kereskedelmi hálózatokat, és így tovább. Ez egy nagyon nagy kívás jelent számunkra. Mindenképpen gyorsítani, és nem pedig lassítani kell a folyamatot. Az 5G-vel kapcsolatosan mm, nekem is van kérdésem, mert itt a szabványosításra is oda kell figyelni. Köszönöm. Vélen úr az Európai Bizottság részéről három percet kap az észrevételek kifejtésére. Köszönöm szépen a bizottságnál előkészítjük a felülvizsgálatát ennek a keretrendszernek. Jogalkotási javaslatot is előterjesztettünk. Úgy gondolom, hogy egyet értünk nagy mértékben az egész folyamattal, de néhány témára azért kiragadnék abból, amit Esfelel úr mondott, ugyanis vannak nyilvános konzultációk is, és ezekkel kapcsolatos, ezeken is felmerülnek bizonyos kérdések. az európai polgárok hozzáférése a, az a e rendszerhez, ez az alapvető eleme a felülvizsgálatnak is. Ugye vannak jogi részletei ennek a keretrendszernek. A biztosunk tegnap megerősítette azt, hogy mennyire fontos a beruházás is a jégközlés területén, de természetesen ugye egy ilyen eszköztárra van szükségünk, ahogy Ásvájlár úr is mondta, nevezetesen, hogy hogyan lehet további eszközöket hozadni ehhez a tárhoz, amely már létezik. Figyelembe kell venni a már létező hagyományos rendszereket is, és új beruházásokra, kiegészítő beruházásokra van szükség a fejlesztés terén. Nagyon óvatosan kell meghatározni a szabályozáshoz való hozzáférést. Ami a spektrum kérdést illeti, és a frekvencia kérdést, a bizottság aláhúzza azt, hogy Ugye a legtöbben megszavazták eh, már azt, hogy a spektrum koordináció eh, legyen eh, megvalósítva. A múlt hónapban volt erről egy szavazás. Ez egy nagyon fontos terület magában a irányelv keretének a felvizsgálatában is. Esfeiler úr elmondta, hogy már jelentős erőfeszítéseket tettek a spektrum harmonizáció területén, az 5G területén, és a jövő héten javaslatot teszünk majd a 700-as széles sávú internettel kapcsolatosan. Vannak olyan aspektusok és feltételek, amelyek eh, fontosak ahhoz, hogy a spektrumhoz hozzáférhessenek az operátorok. A globális konnektivitás, összekapcsolás a cél, ez egy közös európai cél, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos folyamat lesz, integrálni az európai rendszert a nemzeti rendszerekhez. A parlamenti képviselők mind betartották a felszólási idejüket, tehát én is így fogok eljárni most. Köszönöm. Villan úr, visszaadom önnek a szót, Esweiler úr, azt hiszem, hogy nagy, nagyon sok érdekes, kiváló kérdést kapott, és remélem, hogy kiváló válaszokat is kapunk ezekre. Köszönöm szépen. Nibler asszony kérdésével kezdem, a frekvencia harmonizációval kapcsolatosan a Berek egyetért abban, hogy a spektrum témát, illetően az európai kommunikációs szolgálatok fontos szerepet játszanak az 5G bevezetésében. A jelenlegi harmonizációs folyamat, itt időbeni folyamatról van szó, a fel, végfelhasználókra vonatkozóan, tehát a bizottságnak megvan már a spektrum kibocsátás időpontja és a hozzáférés időpontja. A harmonizálás, a spektrum harmonizálás összességében általánosságban nagyon folyam, foly, fontos, mert hozzájárul a nemzetközi szervezet munkájához is, amely a spektrum kibocsátással foglalkozik, tehát szorosabb együttműködése van szükség európai szinten az ITU-nak, tehát a nemzetközi szervezetnek a, és a bereknek jobban kell koordinálni a munkát. Ami nagyon fontos ezen a területen, az az, hogy úgy gondoljuk, hogy nekünk valamelyes van egy kis er, előnyünk Németországban nagyon sok mindent bevezettek már. Franciaországban egy kicsit átrányosabb ez a helyzet, és itt a 700-as széles sávú hálózatról van szó, tehát 700 MHz-es széles sávú hálózatról, a tárgyalásokban még a kezdeteknél tartunk, de azt hiszem, hogy a bereknek nagyon jó az álláspontja és a helyzete jelenleg. Létezik egy belső, volt egy belső workshop Rotterdamban, vagyis lesz egy workshop, és meghívunk erre kutatókat, elemezni fogjuk a netsemlegességgel kapcsolatos kérdéseket is, és a BERE ki fog dolgozni irányvonalakat, irányelveket, megvan a szándéka arra, hogy konkrét javaslatai legyenek a folyamat szempontjából az OTT témát illetően. A egyenlő feltételek biztosításán dolgozunk, meg kell nézni, hogy az adatvédelem szempontjából, a biztonsági kérdések szempontjából mit, hogyan lehet biztosítani a megfelelő helyzetet. A, a Gmail, a Google Mail számára is be kell tartani a kötelezettséget, a követelményeket. Vannak jogi aspektusok is, és e, e, ezek sok esetben problematikusak, tehát folynak a jogi aspektusokkal kapcsolatos viták. Németországban volt olyan eset, amely már a közigazgatósági bíróságra is e, elkerült, tehát jogi aspektusok is felmerülnek. Krél asszonynak válaszolnám, tehát, hogy mi is az, ne, az egy, a, a, a bereknek a javulás szintjén, amik a célok intézményi szinten. A berek büró az ügynökség Rigában található, és ez, ez működik. A bizottság társszabályozó a berekkel bizonyos területeken, és elemzi is a berek munkáját, amelyet elismert, csak úgy, mint más szabályozók munkáját, az FCC-t például, tehát ez egy olyan modell, amelyik működik. The OTT issue. Ami az OTT témát illeti, ezzel kapcsolatosan, tehát akkor néhány észrevétel. Aztán az MTR Rubik úr kérdése, a roaming és a méltányos felhasználás ma még túl korai lenne nyilatkozni. A Berek workshop foglalkozik majd konkrét részletekkel, és az MTR téma is egy olyan, amelyel kapcsolatosan majd megtaláljuk a megfelelő megoldásokat. Boni úr a finanszírozásról kérdezett, ön tudja azt, hogy a piac szintű megközelítést vesszük alapul, de természetesen a magántőke bevonásába az ágazatba is nagyon fontos lenne, és talán még ez lenne a legjobb. Azt hiszem, azt hiszem, hogy ennyi, ezek voltak a legfőbb, legfontosabb kérdések. Henkel úr, Igen, de számomra volt egy kérdés, egy politikai szempontú kérdés, de ezt nem a szabályozók fogják megoldani, ezt a miniszterek tanácsi ülésén kell, hogy feltegye ezt a kérdést. The very concrete on... Igen, egy nagyon konkrét kérdés lenne a közbeszerzési irányelv kapcsán, illetve a közszolgáltatási irányelv kapcsán, az általános szolgáltatások irányelvének kapcsán a bizottsági javaslat, ugye nyári, várjuk ezt, rendkívül fontos lesz ez is, reméljük, hogy rendkívül pontos is. Rebecca, sorry, you are absolutely right. Tökéletesen igazad van, valóban felújítják majd az általános szolgáltatási irányelvet, meg fogjuk ennek vizsgálni minden részletét, de hát egyelőre a tárgyalások még folyamatban vannak. Ha jól gondolom, akkor Esweiler úr minden egyes kérdésüket megválaszolta. Köszönjük szépen, hogy eljött ide, megtartotta a beszámolóját, és válaszolt is a kérdésekre. Vélen úrnak is szeretném megköszönni a részvételt, és minden jót kívánunk, jó munkát kívánunk a bizottságnak fantasztikus fegyelemmel és önfegyelemmel dolgoztunk a mai napon, tehát nem csak, hogy behoztuk a lemaradásunkat, hanem némi plusz időre is szertettünk. A következő napirendi pontunk a folyamatban lévő trialógusokról szól. De Castillo Vera kolléga nincs itt a mai napon, de arra kértek, hogy ő természetesen továbbra is dolgozik a hálózat és információs biztonsági irányelven, az 54. cikk alapján, és még a legutóbbi mandátum alatt került elfogadásra a szöveg 2013. decemberében. Mivel Pilar del Castillo kolléganőnk nincs itt a mai napon, ezért engem ér a megtiszteltetés, hogy összefoglalhatom részéről, hogy mi minden történt. Az NIS irányelv az első és legfontosabb irányelv, amely a cyberbiztonságról szól, és rendkívül fontos lépés egy magas szintű európai cyberbiztonság elérésében. A jelenlegi irányelv tulajdonképpen három dolgot tesz. Az egyik a kritikus fontosságú infrastruktúrák kezelése, az energia, a közlekedés, az egészségügy és a pénzügyi szolgáltatások tekintetében, valamint jelenti a biztonsági incidenseket a tagállami hatóságok irányába. Másodszorban a tagállamok nemzeti szájberbiztonsági stratégiáját figyeli, illetve felállítja azokat a válaszadó csoportokat, amelyek megküzdenek majd ezekkel a kívásokkal, ezek a CSIRT-k, Harmadsorban az információcserét és a jó gyakorlatok cseréjét koordinálja. Tehát összességében az Európai Unió jobban válaszol majd a szájbertérből érkező kihívásokra és kockázatokra, amely természetesen lehetővé teszi a digitális gazdaság zöggenőmentes fejlődését. Ez volt tehát az első lépés. Szeretnék Del Castillo asszonynak gratulálni az eddig elvégzett munkáért, és a kolléganő rajtam keresztül üzeni mindenkinek, hogy szívesen válaszol kérdésekre. A néppárt részéről Kelly képviselőnek adok szót, hogy elmondhassa a bevezető megjegyzéseit. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, igen, engem ért a megtiszteltetés, hogy az ITRE részéről előadója voltam az általános adatvédelmi rendeletnek. 2012-ben még Reding biztossal kezdtük el ezt a munkát, valamint a rendőrség és igazságszolgáltatási adatbiztonságról szóló munkát. 2013. februárjában intottuk el ezt a munkát, aztán már 2014. márciusában folytattuk tovább, és a lett elnökség alatt sikerült elfogadni 2015. júniusában magát a tanácsi következtetést, és a háromoldalú egyeztetés pedig már a Luxemburgi elnökség alatt zajlott 2015 júniusától, és kilenc ilyen trialógus ülésre került sor. Ezután megegyezésre jutottunk 2015. december 15-én a luxemburgi elnökség nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy ilyen hatékonyan zajlottak ezek a trialógusok. Tehát megszületett a rendelet, ez a rendelet a 95-ös rendeletet helyettesíti, és reméljük, hogy számos évig a jövőben ez hatályban lesz és működni fog. Nézzük a fontos pontokat. Először is rendeletről van szó, tehát egy összefogó páneurópai adatvédelmi szabály, amely a jelenlegi 28 felé osztott rendszert váltja fel. Az ipar és az üzleti szféra képviselői számára létrehozott egy egyablakos megoldási lehetőséget, és hát eddig is ugye 28 különböző rendszer volt, most pedig egy one-stop shop lesz. A vállalkozásoknál azt kell figyelembe venni, hogy hol van a székhelyük ezeknek a vállalatoknak, és a teljes reform mindenkire érvényes, az Európai Unión kívül letelepedett vállalkozásokra is, ez pedig egyelő versenyhelyzetet hoz majd létre az európai piacon. És most térjünk át a vállalkozásokról a magánszemélyekre, a technológiai semlegesség, a hordozhatóság rendkívül fontos, hogy az egyik szolgáltatótól személyes adataikat átvihessék egy másik szolgáltatóhoz. A kis vállalkozások számára nagyon fontos, hogy hozzáférjenek a szolgáltatásokhoz, és hogy számukra megfelelő felhasználóbarát megoldások szülessenek, és ne nyomják el őket az óriások a piacon. Az adatvédelmi protokoll is megszületett, ennek van egy alapvetően alkalmazandó lehetősége, amely a legújabb technológiákat és metódusokat alkalmazza majd a személyes adatok védelmére. Volt némi harc a következő témában, az olyan technikáknál, mint az, anonim, az, az anonimizálás, illetve a titkosítás és a titkosítás feloldása, de elértük itt is a megfelelő biztonsági szintet. A nagyadat elemzők és általánosságban az adatelemzés kérdését is tisztáztuk. Aztán volt egy következő, igen, fontos kérdés, itt is nagyon sokat harcoltunk, és végül elértük, amit akartunk, ez a tudományos kutatások eredményeire vonatkozik. Az eredeti javaslat túlzottan szigorú és túlzottan korlátozott felhasználást biztosított csak a kutatásban, és mi pedig tartottunk ennek negatív eredményeitől, de a kompromisszumos szövegben már ki tudtuk venni a tudományos adatokat részben ezek alól, a korlátozó megkötések alól. Tehát szerintem ez javítja a jelenlegi helyzetet, és ezzel a megoldással együtt tudunk élni. És van még egy kérdés, amely a kkv számára fontos, vagyis nekünk, az ITRE-nek is fontos. Tehát itt egy szabály van, nem 28 különböző szabály, ami a KKV-kre vonatkozik. Ez óriási előrelépés, és mind a bürokrácia csökkentésében, mind pedig a visszaélések csökkentésében ez segíteni fog. Úgy gondolom, hogy ez a 130 milliárdos költség, amelyet sikerül majd levennünk a vállalkozások válláról, ez rendkívül fontos a KKV-k számára megfelelő tarifákat kellett bevezetni, ezen kívül nem kell adatvédelmi biztost alkalmazniuk a KKV-knek, a KKV-knek nem kell feltétlenül hatástanulmányt elkészíteniük, csak abban az esetben, hogyha nagyon magas kockázattal járna az adatfelhasználás. Tehát ezek voltak a legfontosabb előnyei az új rendeletnek a KKV-k számára. A parlament tehát elfogadta az ezzel kapcsolatos állásfoglalását, és most már reméljük, hogy hivatalosan Európában két éven belül mindenhol hatályba léphet majd ez az új jogszabály. Köszönöm szépen, Kelly úr, ezt a fantasztikus munkát, amit itt a bizottság nevében végzett. Rendkívül fontos ez, és azt hiszem mindannyian rendkívül büszkék lehetünk a személyes elkötelezettsége miatt. Hölgyeim és uraim, nem csak, hogy behoztuk a lemaradást, sokkal jobban teljesítettünk. Hadd mondjam még azt el, hogy ma délután három órakor folytatjuk a munkát, amikor is Moedás biztos urat lesz nagy megtiszteltetés körünkben üdvözlő.